Az elnök. Znawiam posiedzenie. Folytatjuk a plenáris ülést. A tegnapi jegyzőkönyv mindenki számára rendelkezésre áll. Szeretném megkérdezni, hogy vannak-e hozzászólások a jegyzőkönyvvel kapcsolatosan. Amennyiben nincsenek, akkor elfogadottnak tekintjük a tegnapi ülés jegyzőkönyvét. A mai napirendünkön a bizottság nyilatkozata szerepel a romák helyzetéről Európában. Szeretném üdvözölni